Ordine del giorno c'è la discussione congiunta riguardante most pedig közös vita következik egységes európai égbolt Marinescu jelentés, az egységes európai égbolt végrehajtása, valamint a Sassoli jelentés repülőterek, légfolyóforgalmi szolgáltatás és légi navigációs szolgáltatások, szolgálatok. Átadom a szót Marinescu előadónak, mégpedig négy percben. Köszönöm, elnök asszony. Naponta 26 ezer gép van, 600 millió utas, 500, több mint 500 ezer munkahely a levegőben és a szárazföldön, és nagyon sok repülőtéri igazgatóság, és tudjuk, hogy milyen zsúfolt az égbolt, a, az ellenőrzés a tagállamok jogköre. Gyorsan áttekintettem az európai légiközlekedést. Hogyha joganyagot dolgozunk ki, akkor az összes érdekelt felett figyelembe kell venni a hivatalokat, igazgatóságokat és az ott dolgozókat is. A hatékonyság a legfontosabb. A mi az eredményeket illeti, csökkentik a menetidőt, akkor kevesebb a kibocsátás, kisebbek a költségek, és alacsonyabbak az árak, és ez kedvez a, az utasoknak is. A SESZ, 1, SESZ 2-nek ez a célja az említett rendelkezések megvalósítása előmozdította a tevékenységet, ami a teljesítményt illeti és a hálózat irányítást. Kevesebb a késedelem, de a költségeket nem csökkentették, sem a cégek, sem pedig az utasok számára. motivele sunt de natură politică. Nem elég az előrehaladás, ennek politikai és egyéb okai vannak, a vezetés, a szakszervezetek harcolnak egymással, ragaszkodnak a privilégiumokhoz, pedig elveszhetnek munkahelyeket. A SESZ-be az EU nagyon sokat befektetett, az iparág is, az új technológiákba sokat befektetett, és már meg lehetne valósítani az első elért eredményeket. Oda kell figyelni, hogy az átalakításokkal ne vesszenek el állami pénzalapok. A rendelet különböző javaslatokat tesz, például a koordináció, a hatékonyság, a szolgáltatást illetően, a hálózati menedzser irányító függetlenségének biztosítása, a nemzeti szabályozók függetlenségének biztosítása, a teljesítmény javítása, egyebek. A földi szolgáltatások elválasztásáról is, leválasztásáról is szó volt, a javaslatot jónak találjuk, nagyon sok intézkedés hatékonyabbá tehetne a tevékenységet. Köszönöm azok, és megköszönik azok majd, akik ezt hasznosítják, vagyis az utasok. A tagállamok nem biztos, hogy ugyanígy gondolkodnak, vagy az érintett igazgatóságok. A tisztviselőkre és a földi kiszolgálókra gondoltunk, de mindenképpen a felhasználóknak kell hasznot húzniuk ebből. Nagyon sajnálom, hogy két elnökség, a litván és a görög elnökség nem tudta elindítani a tárgyalásokat a tanácsban. Nincs igazi érv a SES 2 plusz bevezetése ellen Köszönöm, Szászoli kollega. Köszönöm. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a konstruktív közreműködést, ami a szöveg összeállítását illeti. Miről van itt szó az egységes európai égboltról, repülőterek, légiforgalmi szolgáltatás és egyéb légi navigáció szolgáltatásokról. Júniusban fogadt fogadták el az első tervezetet, az ágazat reformját a szolgáltatás sok terén azért szükséges bevezetni, hogy javuljon a helyzet. A javasolt szöveg igen komplex, és nagyon sok kérdésre, területre kitér, vitákat vált ki, például arra vonatkozóan, hogy a légi navigációs szolgáltatások eléggé hatékonyak-e, valamint a légiforgalmi irányítás felaprozódott, ez is gond, valamint itt vannak a biztonság kérdései és a légi biztonsági európai ügynökség helyéről is beszélünk. Magas fokú biztonságra van szükség Európában. Ez rendkívül technikai jellegű ez a rendelet, de foglalkozik a az ügynökség irányításával is. A szöveg első részének az a célja, hogy az egységes égbolt új szabályaihoz igazodjunk, beleértve a e, légi navigációs szolgáltatásokat. A második rész pedig az ügynökség irányításával, annak reformjával foglalkozik. Ami a technikai részeket illeti, konzultáltunk sokféle, de konszenzus van az intézmények között is a szöveget illetően, egyhangú vélemény alakult ki. Az légi a repülőgép gyártásról is szó van, a pilóták minősítéséről, tanúsítványáról. A cél a biztonság javítása. Amint mondtam, az ügynökséggel a második rész foglalkozik. A bizottság újító javaslatot tett, az ügynökséget szeretné megreformálni, főként a jogkörök új megosztását illetően az európai ügynökség a technikai rendeletek és a biztonság felülvizsgálatával, ellenőrzésével kell, hogy foglalkozon. Az eurókontroll pedig egyéb területeket ellenőriz. A bizottság módosítani kívánta az ügynökség nevét, Európai Légiforgalmi Ügynökség nevet kívánnának adjenek az ügynökségnek, és a bizottság olyan példát hozott fel, amely az USA légiforgalmi hatóságára utal. A tanács a parlament megállapodott a közös megközelítést illetően, ami az európai ügynökséget illeti. Jogilag ez nem kötelező érvényű, de eseti megoldást választottunk, ami az ügynökség nevét illeti, a székhelyét, a pénzügyi forrásait. A légibiztonsági ügynökség egyik legfontosabb EU ügynökség alapvető jogköre van. A parlament éppen ezért partnere az ügynökségnek, és az igazgatónak, az igazgató beszámolási kötelezettséggel tartozik a parlament közlekedési bizottsága előtt amelynek meg kell ismernie az ügynökség különböző terveit. Hatékonyság, biztonság a fő kérdések, egyre több járat indul a világban, ezek az elemek mind alapvetőek. Ha nem hajtjuk végre ezt a reformot, akkor nem leszünk versenyképesek. A decentralizált irányítás lehetővé teszi azt, hogy versenyképesek legyünk, és erősödjön a biztonság. Az légi ellenőrzés szétaprozódását is meg kell akadályozni, csökkenteni kell a levegőszennyezést, kevesebb üzemanyagot kell felhasználni, csökkenteni kell a repülők késését is. Ezek mind alapvető érdekek a gazdaságaink számára. Technikai pontosítás, kommunikációs hiba miatt, elnökasszony, a Tran bizottság titkárságában két módosítás, 43-as, 44-es szerepel a szavazólistán, ezt elfogadtuk januárban egy január ülésen, de ez most a mostani szavazó listán nem jelenik meg, és ezeket mindenképpen fel kell venni a holnapi szavazó listára, Redding asszony. Elnök asszony, az egységes európai évbort az egyik legfontosabb kedés, a légiközlekedés területén. A légiközlekedés eléggé felaprózott, sok a késés, nincs független felügyelet, és elavult a technológia, és sokkal költségesebb, mint az összehasonlítható más rendszerek az egységes európai égbolt projekttel megtettük az első lépést annak irányába, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéskörrel, modernizálni kívántuk a technológiát, és először a légszállítás történetében megpróbáltuk a költségeket is megfelelően tartani. Kérdezték, hogyha már ilyen sokat tettünk, miért kell egy újabb javaslat? Hát azért, mert csak a hosszú út elején járunk, és bár tettünk előlépést, még nem sikerült előrébb jutnunk a céljainkhoz. Az ATS 2 az SES kettő intézkedés nem egy új politika, ez egy új lépcső a már meglévő politikák területén, és erre van szükség, pontosan erre a javaslattal. Az SES 2 plusz javaslat ezáltal sokkal hatékonyabbá tesszük a felügyeletet, és bármennyire meglepően hangzik ez, még mindig van egy olyan terület, ahol a ahol a felügyelt szervek részei a felügyeletnek, szerintem ez nem lehet megfelelő biztonsági felügyelet. Az SES2 ugyancsak az EA szerepét is kifejti, illetve megpróbálja elkerülni a megkettőződéseket, nagyobb átláthatóságot szeretnénk a különböző szolgáltatások beszerzésénél. Még mindig nem megfelelő közbeszerzést alkalmaznak, ami miatt nem egészséges kapcsolatok arulnak ki. A javaslat új ösztönzést ad a különböző légtérblokkok számára, és racionalizni kívánjuk ezt a szektort, és függetlenebbé próbáljuk tenni. Amilyen módosítóikat érinti, én tudom, hogy néhány tagállamban a független felügyeleti szerv kilakatása nehéz, de amíg nem kapnak ezek a szervek függetlenséget és megfelelő erőszakot, addig nem tudjuk az egységes égbolt megfelelően eh, végrehajtani. Azok az auditok, amelyeket az EASA végez, azok hiányosságokat tártak fel, és ezeket olvasolni kell, mielőtt még balesetek történjenek. Hasonló módon aggódunk az olyan módosítók miatt, amelyek megpróbálják szétválasztani a különböző szolgálatokat. Nagyon fontos az, hogy a szolgáltatók megválasztása egyértelmű és objektív kritériumok alapján történik, és megfelelően jogos, megfelelően igazolva legyen ez. Az ELSA alapvető rendeletet kívánjuk módosítani. Az Európai Bizottság csak néhány esetben nem osztja a Transzal Bizottság véleményét, például a delegált jogi aktusok szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy a közös megállapodás követni a delegált jogi aktusok kapcsán, és nem kell plusz feltételeket támasztani, még akkor sem, hogyha a bizottság bevette a javaslatába a szakértői csoportokat. Ezen kívül fenntartjuk azt, hogy az EA, az EASA ügyvezető igazgatója szempontjából majd egy ellenőrzést tartunk, és szeretném megköszönni a parlament támogatását, illetve azt, hogy sikerült megfelelően lezárni az első olvasatot, és remélhetőleg most már a tagállamok is elvezik az ő rájuk háruló feladatot. Grazie ora agli oratori a nome dei gruppi. Köszönöm szépen. Most akkor a frakciók nevében, először is eh, Rikke képviselő a néppárt nevében két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani két jelentés készítőnek a nehéz munkáért egy olyan témában, amivel eh, topogunk. A tét nagy, figyelembe véve a sok szereplőt és az eljárások komplexitását, a biztonsági, gazdasági, környezetvédelmi szempontokat kell figyelembe venni, és természetesen a nemzeti érdekek széthúznak. Minden arra jel utaz, utal, hogy az elkövetkezendő években a légi közlekedés meg fog, fokozódni fog a légi terület ugyanakkor nagyon elaprózott, és ez azt jelenti, hogy ez a terület túlzsúfolt lesz, és ez gazdasági szempontból rossz lesz, illetve környezetvédelmi szempontból túlzott energiafogyasztás és kibocsátás, illetve az utasoknak pedig költség és hosszabb utazási idő, és nem utasosorban biztonsági kérdések vetődnek fel. Az egységes volt a versenyképesség a foglalkoztatás szempontjából is pozitív. A Marinescu úr elmondta, hogy ez milyen jelentős ágazat a foglalkoztatási szempontból, és a szakképzett munkaerőt is igényelni fogja. Ott vannak a nemzetközi versenyben lévő vállalatok, amelyek az európai csomópontokon érdekeltek, és fontos támogatnunk az aeronautikát, a világszinten, és mindenképpen egy interoperabilitásra van szükség Európában, és a Cezár rendszer kiterjesztését kell támogatni végezettül. A különböző reális valódi nehézségek ellenére le kell küzdenünk a nemzeti blokkolást és a közé szabályozást, és végül minden szereplő érdekében egy igazi európai ígbolt integrációt kell megvalósítanunk. Köszönöm, elnök! Köszönöm. Danellis képviselő következik az SND frakció nevében. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, és az európai választások előtt azt mondtuk, hogy teret nyerünk nap, mint nap. Az európai állampolgárokat meg kell győznünk arról, hogy az Európai Unió hasznos az állampolgár számára kis és nagy kérdésekben egyaránt. Az belső piac is ilyen, és az európai belső piac sok utas számára elérhetőbbé tette a légi utazást. Ugyanakkor mégiscsak nyomás alatt vagyunk. A nagyobb forgalom nagyobb késéseket is okoz, és több késést. Ennek következtében drágábbak lesznek a légi utazások, és különböző kérdéseket vet fel, hogy mennyire biztonságosak vajon ezek a légijáratok. Nem állunk készen, nem felelünk meg a 21. század követelményeinek a légi társaságok nem annyira biztonságosak, és nem tudjuk garantálni, hogy ne legyenek késések a nemzeti szuverenitásra és szubszidiaritásra való hivatkozással a légi irányítás egyelőre nemzeti hatáskörben van, és ennek következtében túlszul esett különböző érdekeknek. Úgy gondolom, hogy itten ez a helyzet, ezek a különböző rendszerek vannak, és nem kompatibilisek egymással, és ez nagyon káros. Ez egyáltalán nem attól függ, hogy magánszemély, vagy magánvállalat, vagy állami szolgáltató van-e, de az Egyesült Államokban ugyanolyan szolgáltatásokat alkalmaznak, de fele annyiért, mint mi. Tehát a versenyképessége az európai reptereknek összehasonlítva a más repülőterekkel mindenképpen nyomás alatt van, ezért operatív változásokra van szükség. Nem arról van szó, hogy kevesebb munkaerő legyen, hanem a légirányítók és az égbolt felügyelette tulajdonképpen több munkaerőt igényel. Tehát sokkal nagyobb forgalmat lehet majd lebonyolítani, sokkal biztonságosabban. Tehát racionalizálni kell. Ez azt jelenti, hogy végül az egységes égboltot kell létrehoznunk Európában, hogy minél kisebbek legyenek a távolságok és minél ala, kisebbek legyenek az utazásoknak a költségei. Ez az, és kisebbek legyenek a környezeti károk. Ez az utasoknak pedig, és a vállalatoknak is olcsóbb utazást jelent. Ez azt jelenti, hogy javítanunk kell a teljesítményt oly mód, úton, hogy a tagállamoknak meg kell valósítaniuk a kitűzött célokat. Átláthatósági követelményeket is megfogalmaztunk a logisztikai vállalatok számára, és első alkalommal az igazi központja ennek az egész kérdésnek az emberi munkaerő. Ez egy olyan terület, ahol nyertesek lehetünk, és ez egy jelkép az Európai Unió számára biztosítanunk kell, hogy a, ne legyenek ugyanolyan problémák, mint amelyek is korábban voltak. Egyértelmű üzenetet kell küldenünk. Gratulálok a jelentés készítőknek és a nagyon jó minőségű jelentésért. Most pedig az ALDE frakció nevében Benion úr következik. Köszönöm, köszönöm az előadónak és a kollégáknak az, hogy dolgoztak ezen a jelentésen. Azt nem mondanám, hogy most van szükség a lehetséges európai égboltra, már tegnap szükség lett volna. Sok tagállamban nem volt meg a politikai akarat, hogy ez megtörténjen, de örömmel mondom, hogy az EK kormány támogatja az egységes európai égboltot. Az EK több Európát szeretne, ezt háttérrel. Annak ellenére, hogy néhány konzervatív szeretne kilépne az EU-ból. Az európai égbolt felaprózódása több mint 3 milliárd euróba kerül évente, sok munkahelybe és a CO2 kibocsátást növeli. Hatékonyabb európai égboltra van szükség azért, hogy kevesebb legyen a zsúfoltság a reptereken és a környezeti kívásoknak eleget tegyünk ha fenntarthatóvá akarjuk tenni a repülést Európában, akkor most kell lépnünk. Ennek ellenére mégis engem, hogy a nemzeti politika játszik itt szerepet ebben a javaslatban, pedig ez európai hozadott érték kellene, hogy legyen. A józan ész diktálja azt, hogy a nagy reptereket ebből kizárják. A cél itt, hogy a régi irányítók együtt működjenek, és jobban működjenek együtt. A repterek nem egyedül működnek, hanem az említett repülőtér, Broteri, spanyol kollégákkal együtt működik. Nem tudom, hogy miért akarják Gibraltárt kiközösíteni, vagy elszigetelni. Elköteleztük magunkat az egységes európai égbolt mellett, de lehet, hogy mégis tartózkodnunk kell, ha ez megtörténik a végszavazásnál. Ez az említett légikikötő, Gibraltár is része az EU-nak. Nem a nemzeti politika kezébe kell ezt adni, hanem a bizottság politikáját kell támogatni, a Gibraltári repülőtér is legyen ennek része. A 27-es módosítást kérem, hogy szavazzák meg. Köszönöm. Köszönöm. A zöld frakció nevében Lichtenberger képviselője a szó, kettő perce van. Köszönöm szépen. Alapvetően az egységes európai égbolt egy kitűnő ötlet, de sajnos a tagállamokkal szemben nem voltunk képesek keresztülvinni ennek gondolatát. Miért? Azért, mert arra találtuk ki ezt az ötletet, hogy, illetve az ötlet eh, ahhoz vezetett, hogy ők azt gondolták, hogy nem akarják átadni a közösbe az égboltjukat, az az övéké, ő hozzájuk tartozik. Ez az oka annak, hogy ezeknek eh, a légtér blokkoknak a végrehajtása viszonylag zökkenőkkel folyt, és nem abban az időrendben, ahogy azt a bizottság eltervezte. Mégis voltak erről lépések. Ma jobb az együttműködés, jobb a szervezés, a késések a légijáratok nagy számánál ténylegesen csökkentek, rövidebbek lettek a légijáratoknak az útvonalai. Persze vannak más eh, intézkedések is, amelyek nyíltabbakká váltak, mert ritkábban fordulnak elő, így például a katonai célú légtérzárlatok. Bizonyos intézkedések túl messze mentek, a, a közlekedési szakbizottság ezeket elutasította, én ezeket teljesen töröltem volna, tekintettel arra, hogy teljesen ideológiai kérdés csak, hogy a szolgáltatásoknak a szétválasztása az egyes tagállamok szintjén kell, hogy megtörténjen e vagy sem. Ami pedig a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti, e, ez is a mániájává vált a bizottságnak. Én ezt egy hátsó ajtónak tekintem, amivel a demokratikus ellenőrzést kívánják csak megkerülni. Grazie per il... Köszönöm. ECR frakció nevében Foster képviselő, másfél perc. Uh, well, thank you, President. Köszönöm, elnök asszony. 12 hónapja írtam én is egy hasonló témájú jelentés és a parlament pedig nagy többséggel támogatta. A bizottságot és a tagállamokat is üdvözlöm, hogy végre érzik a kávé illatát. Itt Szatoli úr is írt egy technikai jelentés, és van néhány problémánk a Marinesco jelentéssel. Az egyik a nemzetközi társaságokat, a nemzetközi felügyelőszerveket nem tudjuk összeolvasztani. Itt nagyon komoly jogi problémák is vannak. Nagy-Britanniában például az elmúlt 40 évben rengeteg, több ezer jogszabály született, és ezeket mind meg kellene változtatni. Nagyon óvatosnak kell lennünk, és teljes hatástanulmányt kellene készíteni. Gibraltár. Nagy-Britannián kívül lévő enklávé ez. Sajnos a spanyol kollégák a legfelháborítóbb, provokatívabb módon bánnak Gibraltárról. 2006-ban egy megállapotás is született. Ennek értelmében pedig a spanyoloknak nem lenne joga korlátozni Gibraltár létét. Egy komplex projektről van szó. 300 ezer munkahelyről van szó. Itt csökkennének a jegyárak, több utas repülhetne, sokkal kevesebb széndiokszidot bocsátanánk ki, hogyha sikerülne ezt elfogadni. Szeretném megkérni a házat, hogy hallgassa meg azt, amit mondtam, és így viselkedjen holnap. Köszönöm. Grazie per... Köszönöm. GUE frakció nevében Kolicek képviselője a szó. Egy perc evropská komise tak jak se blíží konec jejího úgy tűnik, eh, hogy eh, a futók lassan elérik a célszalagot. Olyan érzésem van, az európai intézmények eh, ezzel a javaslattal néha intenzívebben, néha mostohábban bántak. Itt az egységes európai égboltot nem sikerült megvalósítani, pedig nagy szükség lenne rá. Az előadó figyelembe vette a légitársaságok nehéz helyzetét is. Változásokat kell eszközölnünk, hogy ne legyenek veszélyes helyzetek. Ez pedig vonatkozik a nemzeti társaságokra, a nemzeti felügyelőtársaságokra. És véleményem szerint nem támogatható ez a javaslat, és a GUE is így gondolja. Grazie, ora. Köszönöm. Most a többi felszólalója szó. El Kadraui képviselő két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Szeretném kezdeni azzal, hogy Szaszoli kollégának és Maraneszkó kollégának köszönetet mondok, és az árnyék előadóknak is köszönetet mondok a konstruktív légkörért, ami a vitában és a szavazás során uralkodott. Itt egy egységes európai égbolt létrehozásáról van szó, és a parlament már nagyon sok lépést eh, tudott volna tenni ebben eh, a kérdésben az elmúlt időben, de hát ez egy keserű valóság is, eh, a keserű mindennapok a szektor számára. Úgyhogy jó a vállalkozások számára, hiszen csökkenti a költségeket, jó a fogyasztók, az utasok számára, hiszen kevesebbek lesznek a késések, alacsonyabbak lesznek az árak, és természetesen jó lesz a környezet számára is, hiszen kisebb lesz a kibocsátás a széndiokszid területén, és kisebb lesz természetesen az üzemanyagfogyasztás, is. Az a javaslat, amely az asztalunkon van, az egy újabb lépés a megfelelő irányba. Azt szeretnénk, hogyha a különböző szereplőknek a felelőssége újra lenne struktúrálva, áttekinthetőbb lenne, és szorosabb lenne, szorosabb lenne fűzve a felelősség az egyes szerveknek, a bizottságnak azt az ötletét, hogy a támogató szolgáltatásokat, például az aerodinamikai és meteorológiai szolgáltatásokat, ezeket eh, felbontsuk, eh, és külön szolgáltatók nehezük el, ezt nem tudjuk támogatni, mert nem ez az igazi eh, probléma. Ezzel kapcsolatban javaslatokat fogalmaztunk meg, hogy világos legyen a javaslat a szavazásig. Nagyon sok függ az nagyon sok függ aztán a tagállami megvalósítástól, az adott iparágban való kialakuló gyakorlattól, hogy az egységes európai égbolt után jöhet az egységes európai égbolt kettő is a bizottságot. Felhívnám arra is, hogy összpontosítson a gyakorlati problémák megoldására, amelyek még fennállnak továbbra is. Így például például hogyan osztanak meg a jövedelmek, a bevédelek a légiszolgáltatók között, hiszen vannak vesztesek is, és ők nem feltétlenül vannak meggyőződve arról, hogy meg kell valósítani ezt a javaslatot, illetőleg jó lenne, hogyha légi kísérő személyzet számára is egy európai személyzeti szabályzat kialakulna. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Lázák képviselője a szó egy percben. Pani předsedkyně, paní Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, hölgyeim és uraim az európai égbolt hatékonyabb használata mindenképpen támogatandó, és én mindig támogattam ezt az elképzelést. Sajnos az egységes európai égbolt 2 plusz problémás. Először is a javaslat rossz időpontban, rossz időzítéssel érkezik, hiszen még nem volt idő a referenciai idő értékelésére az 1-es és a 2-es programok tekintetében, hiszen ezek 2014-től lesznek érvényesek. Továbbá megint egy újabb drámai javaslat áll előttünk, nem tudom ezt támogatni. Azok a változások, mint például a, az égboly struktúrának a változtatása egyeteműen gyengíti a tagállami pozíciót a döntéshozatal során a saját égboltjukra vonatkozó döntések meghozatalában. A bizottság a tagállamok védelméről is megfeledkezik. Ami pozitív, hogy tisztázni tudjuk az Európai Bizottság illetékességét, illetve az Eurocontrol illetékességét. Nem tudom javasolni, nem tudom támogatni a jelentést. Grazie. Köszönöm. Leérik képviselő egy perc. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Attól félek, hogy a szép szavak mögött az Egységes Európai Égbolt szinte költői kifejezése mögött valójában túlságosan liberalizálni, privatizálni akarjuk a légi közlekedés felügyeletét. A projekt versenyképesség mögé bújva a felügyeleti rendszer tönkretételeit teszi, hiszen így a hatékonyság csökkenni fog a polgári repülés tekintetében Franciaországban bizonyára, de egész Európában. Gyakorlatilag megnyitjuk az ajtókat olyan európai ellenőrzési rendszer előtt, amely privatizált, kevesebb az alkalmazott, gyengébb feltételek között fizetett emberekkel dolgoznak, és így a do- utasok számára a biztonság csökkenni fog. Az utasok nevében, a légibiztonság nevében kérem, hogy felejtsük el ezt a veszélyes projektet, beszéljünk vele róla újra az érdekelt felekkel, a szakszerzetekkel. nézzük meg, hogy milyen költségekre van szükség, az biztos, hogy nem vállalhatunk kockázatot, és nem kockáztathatjuk az emberek életét. Köszönöm. Görling képviselő, egy perc. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony kollégák. Azért vagyok itt, és azt hiszem, hogy én vagyok az egyetlen, aki erről a témáról szakértőként beszél, hiszen én az európai egységes égbolt szakértője vagyok. És hónapok óta másodszor állok itt, és kérdéseket teszek fel, hogy a parlamenti képviselők miért diszkriminálják Gibraltári választókerületemet. De Grandis Pasqual úr a 22, 23, 24, 26, 27-es módosítót nyújtotta be. De örülnék, hogyha megmondanám, hogy miért szükséges ez. Lényeges az, hogy Gibraltárt is bevonjuk az egységes légiközlekedési piacra a 2006-os megállapodás értelmében. A választókerületen az egyik szomorú történet a másik után. A spanyolok provokálnak, behatolnak a területi vizekre, megsértik a légiutasok jogait én a 22, 23, 26 és 27-es ellen szavazanak a kollégáim, és az 144-es mellett. Szavazzanak a diszkrimináció ellen. Grazie. Köszönöm. Most a KSBI következik, Bánki képviselője a szó. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim!

munkáért, amit az Egységes Európai a kapcsolatos jelentéssel végeztek. Úgy gondolom az Egységes Európai Égbolt egy fontos példája lehet annak, hogy hogyan sikerülhet számunkra az európai többletérték útján egy környezetbarátabb légiközlekedést és egyben olcsóbb áru légiközlekedést is biztosítani. Ez a projekt, különösen ami a tagállami végrehajtást illeti, majd mindenképpen támogatandó. Egy határégió lakójaként, amely nagyon sok környezet létező repülőtérre rendelkezik. Nagyon is tudom, hogy mekkora energiát jelent a különböző infrastruktúráknak a kialakítása és azoknak a megkerülése a légi járatok által. Úgy kell kialakítanunk a különböző légifolyosókat, hogy a lehető legjobb eh, koordináció biztosítva legyen a eh, légiutak biztosítása eh, terén. Ez sajnos egyelőre még tagállami feladat, az európai jogalkotónak nem volt célja ezzel foglalkozni, annál is fontosabb, hogy az európai parlament ezen az úton is irányt mutasson a jövőbe. Köszönöm, Pikula képviselője szó Nastanja komisije da se osigura siguran i kvalitetan prometni sustav u europi svakako vrijedi podržati u podruju zranog prometa posebno se eli poboljati A légiszektorban nagyon fontos, hogy az utazás biztonságos legyen, olcsó legyen, és ne károsítsa a környezetet. Egyetemű, hogy integrálnunk kell, és egységesé kell tennünk az európai égboltot. Ugyanakkor egy kiegyensúlyozott javaslatra van szükség. Véleményem szerint kérdéseket vett föl ez a jelentés. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk az légi közlekedés biztonságának a prioritását biztosítani. Természetesen más prioritások is léteznek. A javaslat nem veszélyeztethet kis országokat, amelyeknek olyan feltételeknek kell megfelelniük, hogy veszélyeztetik a gazdaságokat. Olyan országokról van szó, amelyeknek kis, kisméretű repülőtere van. Véleményem szerint még egy kicsit dolgozni kell ezen a javaslaton. Köszönöm. Ferrer a képviselője a szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, világossá kell tennünk, hogy e jogszabálycsomagnak a célja az európai légboltnak a merkantilizálása, piacosítása és liberalizálása. Megnyitják a nagy légiközlekedési vállalatok előtt a teljes európai égboltot, és ennek a célnak rendelik alá az összes egyéb szempontot. A nemzeti szolgáltatások fenntartása azt jelenteni, hogy a nemzeti vállalatok kell, hogy ezt tovább működtessék. Ezeket most megszüntetik itt most már nem fog a minőség e, semmilyen szerepet játszani, sőt a biztonsággal együtt az kockára fogják tenni. Azt is jelenti ez a javaslat, hogy a munkahelyek különösen a perifériás helyzetű országokban meg fognak szűnni, és a légiközlekedési térség is egy olyan e, területé válik, ahol az Európai Uniónak lesz majd csak komponenciája. A foglalkoztatás, a környezetvédelem, a szociális szempontok mind-mind kárát fogják ennek szenvedni. Jó lenne, hogyha egy kiegyensúlyozottabb javaslatot hallanánk, nem lehet mindig csak a liberalizációra építeni. Tika a szó. Gracias. Subliniez importanța Köszönöm, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy az egységes európai égboltot ki kell alakítani. Pozitív szerepe lehet a késések csökkentésében. És csökkenthetjük a környezetvédelmi hatásokat is. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a munkahelyteremtés és a versenyképesség is támogatva lesz ezáltal kialakul egy egységes európai égbolt, ehhez azonban szükség van arra is, hogy a különböző szociális partnerek is részt vegyenek a folyamatokban. Az a tény, Eh, is figyelemmel kísérendő, hogy a biztonság sem szabad, hogy hátrányt szenvedjen. Fontos, hogy a vállalatoknak a teljesítménye növekedjen, jók legyenek a kialakított funkcionális blokkok, és különösen ezekben a kérdésekben a szociális partnerek egységes álláspontot érjenek el, illetőleg tudjuk integrálni a légi irányítást is. Lubcseva képviselője a szó egy percben. Köszönöm. Az egységes jogalkotás. Itt egységes európai égbolt jelentene. Egyest és kettest jelentene, újabb szlatokat, de meg kell találnunk azt az időt, amikor az országok hajlandóak, hogy elfogadják azt, amit sikerült elérni hogy a légiközlekedés és a menedzsmentet válasszuk el. Azokra a tevékenységekre kell koncentrálnunk, amelyek most pillanatnyilag a nagyobb cégeknél vannak, és a nemzeti mechanizmusok között nagyobb együttműködésre van szükség. Ne vádoljuk a tagállamokat, hogy még nem hajlandók elfogadni ezt a haladó technológiát, hiszen ez nem történhet meg egy megfelelő hatásvizsgálat nélkül, és szociális hatásvizsgálatot is szeretnénk. Természetesen támogatjuk a biztonságot, támogatjuk a versenyképességet, támogatjuk a hatékonyságot. Azonban védenünk kell a munkahelyeket, és nagyobb stabilitást kell létrehoznunk nemzeti szinten is. Köszönöm szépen, Lupcseva asszony. Most pedig a biztos asszonynak adom át a szót. Önök úr, nagyon érdekes vitát hallottunk itt ma. A bizottság úgy érti, hogy eh, néhány javaslatai bizonyos tagállamoknak nehezek. Azonban eh, az összrendszerre kellene koncentrálnunk. Hogyha nem leszünk modernek, mindenki szenved. A gazdaság, a dolgozók, az utasok. Ami a felügyelőhatóságok függetlenségére vonatkozik, úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos szempont. Örülök neki, hogy széles támogatást észlelek. Ugyanígy örülök annak, hogy támogatják az intézményi és a szabályzó feltételeket is. Azonban a támogató szolgáltatások és nagyon fontosak abban a tekintetben, hogy egységes feltételek legyenek mindenki számára, akik szolgáltatásokat nyújtanak. Nagyon lényeges eleme ez a javaslatunknak. A nemzeti hatóságok tekintetében egy nagyon érdekes koncepciót észlelt a bizottság. Azonban eh, itt eh, nagyon komoly konzekvenciák lennének, és hatástanulmányt is kellene készíteni. Ezt sokkal részletesebben kell a jövőben áttekintenünk. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a parlament pozitív visszhangját üdvözlöm. Most itt az idő, hogy elinduljunk az előkészületekkel, és az európai légiközlekedésnek szüksége van ennek a modernizáció, erre a modernizációra. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most Marinescu úr kettő percre. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, colegii. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak és valamennyi munkatársamnak az együtt működésért, amit folytatunk. És azoknak a kollégáknak is, uh, akik más uh, jelentéseken dolgoztak, de akikkel kapcsolódó jelentésük miatt együtt kellett dolgoznom. Szeretnék köszönetet mondani, hogy megszüntetjük a különböző kiegészítő támogató szolgáltatások szétválasztásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ez egy olyan javaslat volt ugyanis, amit nem tudtunk, nem tudunk támogatni, hiszen a műszaki technikai megvalósítás nagyon nehéz lett volna. Ami a költségek csökkentését illeti, ez teljesen elképzelhetetlen, e szolgáltatások szétválasztása nélkül, de egy olyan szerkezetű szolgáltatás alakult volna ki, ami bizonyos kockázatokkal járt volna. Nagyon örülök, hogy sikerült támogatást biztosítani a kollégák részéről e jelentés számára. Vannak ugyanolyan kollégák, akik még berzenkednek a függetlenség gondolatától a szolgáltatások területén, adott esetben külön eh, biztonsági aggodalmaik vannak, de egy biztos, biztonságot garantálni fogjuk, és a hatékonyságot növelni fogjuk tudni. Romániában van egy közmondás, ami azt mondja, hogy amitől félünk, az úgyis meg fog találni minket. Az európai egységes égbolt az el fog jönni, ha félünk tőle, hanem mindenkinek föl kell rá készülnie, és mindenképpen a fogyasztók, az utasok javát fogja szolgálni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Marinescu úr. Most pedig Szászoli képviselője a szó. Rövid leszek. Korábban hosszabban beszéltem. Szeretnék én is köszönetet mondani és gratulálni Marinescu úr munkájához. A felügyelet tekintetében az illetékességek átadása nemzeti hatóság részéről Európai Ügynökségnek parlamenti kontroll, jó, több biztonság, hatékonyság. Nem értem, hogy Ferrer a képviselő miért mondja azt, hogy csökkenni fog a biztonság. És mindenkit szeretnék megkérni arra, hogy olvassa el a szövegeket. és keresse meg azt a lehetőséget, hogy a privatizációt el tudja fogadni, ezzel mi nem foglalkoztunk részletesen. Biztos asszony, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében nagyon jól tudja biztos asszony, hogy az Európai Parlament védelme tekintetben egy, védelme egy, e tekintetben egyértelmű, az egyes bizottságoktól és biztosoktól függetlenül. Az Európai Parlament szeretné az Európai Bizottság ellenőrzését lefolytatni. Nagyon jól tudjuk, hogy holnap a két szöveg szavazásával nagyon sok munkát fogunk kapni, főleg a tanács tekintetében, és köszönet mindenkinek a vitáért. Muchas gracias. Köszönöm szépen, Szászoli képviselő. Lezártuk ezt a témát, ezt a vitát. Szavazás holnap 12 órakor. Következő napi rendi pont. Meyer úr jelentése, utazási csomagok és igény szerint összeállított utazási formák. Először az előadónak adom meg a szót négy percben.